csak akkor döntsünk, hogyha megnézzük, hogy hogyan fejlődik ott a helyzet, hogy inkább az EU-hoz akarnak-e közelni, vagy függetlenek maradnának. Elnök, köszönöm Mölcer kolléga, most pedig következzenek a további felszólalók, először Gáler kolléga két percben. Elnök úr,